Dear colleagues, the Tisztelt kollégáim, a tegnapi ülés eh, jegyzőkönyvét eh, és az elfogadott szövegeket elérhetővé tettük önök számára. So, colleagues, the minutes of yesterday's sitting a tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek elérhetők kollégáim. Szeretném, hogyha valaki ezekhez kívánna megjegyzést fűzni, hogyha nem, akkor a tegnapi ülés jegyzőkönyvét ezennel elfogadottnak tekintem. Most a szavazatmagyarázatok következnek. Kollégáim, kérem, szokás szerint meg kell kérnem önöket, hogy csöndesen hagyják el a termet, mert egy sor kolléga fel szeretne szólalni. A szavazatok magyarázata következik. Első téma Landsbergis szúr jelentése az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámokról. Az első hozzászóló Péter Jár úr egy percre. Ja, vielen Dank, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy lehet segíteni Tudom, tudom, nehéz lesz. Hogyan lehet segíteni egy olyan országnak, amely gazdasági nehézségekkel küzd, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a gazdasági nehézségekből a társadalmi és demokratikus átalakítás is összeomlik. Hogyan lehet segíteni, kezet nyújtani egy ilyen országnak, hogyan lehet gazdaság, a gazdaságot segíteni, fölépíteni. Nos, pont ez áll ebben az ajánlatban megtaladjuk az esélyt Ukrajnának, a gazdasági esélyt, és az Európai Unióval való kapcsolatait erősítve, ezek építését könnyítve, a vám intézkedések könnyítésével. Tehát lehet erről vitatkozni, mint például a házban a, kis, a parányi kisebbség teszi, megtagadni kívánva Ukrajnától azt a lehetőséget, ám nekünk meg kell adni, erősítve a kapcsolatokat az Európai Unió és Ukrajna között. Köszönöm, Jár úr. Daniel Hannen úr kapja meg a szót most egy percre. Mr. Hannen. Thank you, Madam Deputy Speaker. Köszönöm, elnök helyettes asszony. Meglepődtem azon, hogy hányan akarnak nyíltan Putyin embereiként itt bemutatkozni, miközben patriótának és nacionalistának is hívják magukat, őket. Az, hogy az ellenségem ellensége a barátom olyan szövetségeket eredményezett, amely gyakorlatilag egy EU ellenes ideológia apológiája. Én úgy gondolom, hogy az Unió egy antidemokratikus csalássorozat, de Ukrajnában nem erről van szó. Ott egy normális országban akarnak élni az emberek, ahol a szerződéseket értékeket betartják, ahol pluralista politikai rendszer van, és ahol az egyént nem nyomja el az állam. Ezt a rendszert az Európai Unió eh, támogatása nélkül is lehet eh, támogatni. Az én euroszkepticizmusom az eh, internacionalista, és nem, egy, nem, nem egyeztethető össze a Putyin barátsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bivua úr a következő listámon, de nem látom a teremben. Luká úrnak adom meg a szót. Please. Elnök asszony, a szavazáson nem vettem részt, mert nem engedte meg, hogy szót kapjak, holott ügyelmi kérdésben kértem szót. A 144-es pont kettes cikke kimondja, hogy a, a Európai Parlament pénzügyi kihatású jogszabályokban hallgathatja a hangját. Ez esetben azonban nem tettük ezt. A parlamenti képviselők nem tudták, milyen pénzügyi kihatásai vannak annak a döntésnek, amire szavaztak. Az Európai Bizottság anyaga nem tartalmaz számadatokat a pénzügyi hatásokat illetően az Európai Unióra vonatkozóan. A jelentéstevő anyaga nem tartalmaz adatokat arról, milyen pénzügyi kihatásai lesznek annak, hogyha lemondunk az Európai Unió vámbevételeinek ezen tételeiről. Ezért jelentkeztem ügyrendi kérdésben, ám megvonták tőlem a szót, elnök asszony. Ez nem volt jogszerű, nem teljesítette elnöki kötelességét, és az Európai Parlament megakadályozta abban, hogy tudomásul vegye azt, hogy olyan döntést hoz, amelynek pénzügyi kihatása ennek egyszer nincs ismeretében. Thank you. Köszönöm szépen. Következő jelentés Petri Szárvámá jelentése 2012-es évi mentesítés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületek kapcsán. Emma McClarkin asszony kért szót. Itt van? No. Nincs. Akkor a következő Deutsch Tamás jelentése az Európai Tanácssal és a Tanácssal kapcsolatos 2002-es évi mentesítés. Jár úr kapja meg ismét a szó. Köszönöm, elnök asszony. Örülök annak, hogy a parlament olyan döntést hozott, amely révén nem mentesítjük az Európai, az Európai Tanácsot. A költségvetési viták során, ha valami nem közvetlenül tartozik oda, akkor fel kell hívjuk a tanácsot, hogy az általa okozott ö, hiányokat fizesse be az európai költségvetésbe. Abszolút nem tisztességes, hogy tagállamként nem teljesíti valaki a tanácsban vállalt kötelezettségeit. Persze, jó Brüsszelben találkozni, jó jogszabályokat elfogadni, ám nagyon fontos kötelezettség az is, hogy a tagsági díjat úgymond tisztességesen, pontosan be kell fizetni, ahhoz, hogy az Európai Unió működőképes maradjon. Köszönöm, Jár úr. Ezzel be is fejeződött a szabazat magyarázatok ideje, úgyhogy berekeztem az ülést. Az ülés jegyzőkönyvét a parlamentnek a következő ülés megkezdéseig benyújtjuk, és hogyha az ellen nincsen ellenvetés, illetve a jelenlegi ülés témáival kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottak.